Ja, liebe. Kedves kollégák! Kedves kollégák! Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik ilyen pontosan megjelentek, és szerintem ne büntessük a pontosakat azok miatt, akik késnek. Ezért kezdjük is el. Az első napirendi pontunk szellemi tulajdonjogok érvényesítése a belső piacon vélemény előadója Paul Rübig kollega. És őt kérem már is, hogy először tartson egy kis bevezetőt, és utána majd megadjuk a szót a többieknek. Paul, tiéd a szó. Köszönöm szépen, Rail elnök úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szellemi tulajdonjogok területen sokak számára egy nehezen érthető kérdéskör. Másrészt viszont Éppen a tulajdon nagyon fontos érték eh, minden népgazdaságban. Ugyanúgy a fizikai tulajdon fontos eh, egy egészséges gazdasági fejlődés számára, a szellemi tulajdonnak is eh, hatalmas a jelentősége. És a szellemi tulajdon védelme tulajdonképpen nagyon jól, erőteljesen fejlődött, az egész világon most már érvényesül, még a volt kommunista országokban is, ahol a szellemi tulajdonnak korábban nem adtak nagy prioritást, most már elismerik, hogy mennyire fontos az, hogy a gondolatokat, a kreativitást védjük, és ezzel tudjuk a népgazdaságokban előrevinni az innovációk ügyét. Az Európai Unióban különösen nehéz a helyzet. 27 tagállamban, tagállammal kell létrehoznunk egy egységes gazdasági térséget és ez a gazdasági térség tulajdonképpen határok nélküli, politikai, földrajzi határok nélküli ez a térség Európában, és a belső piac koncepciója a szellemi tulajdon szempontjából különösen jelentős. A szellemi tulajdon kapcsán fontosak a licencek, az engedélyek. Ez az a terület, aminek a segítségével a szellemi tulajdon kereskedelmi hasznosítására sor kerülhet. A licenciák tehát nagyon nagy értéket jelentenek, különösen a szerzői jog, a védjegyek területén, sok más területen is Fontos szerepe van annak, hogy hogyan és milyen jogi keretek között adnak licenszeket. Jelenleg ez egy nagyon komplex kérdéskör, nem csak Európában, hanem az egész világon. És az Európai Uniónak nagy feladata az, hogy a struktúráit, a szellemi tulajdon területén és mindenek előtt a szellemi tulajdon jogok birtokossának a jogait erősítse. Itt nem csak arról van szó, hogy nagy nemzetközi koncernek a hosszú évek tartó sok milliárd költségű kutatásaik eredményét védjék a jogosulatlan hamisítóktól, hiszen ezek a hamisítók a kutatási költségeket egy egyben megspórolják. Nagyon fontos, hogy kis vállalatok, akár egyes, egy személyes cégek, kis cégek és egyéni feltalálók számára is biztosítsuk az oltalmat. Ezt a bíróságok garantálják, és a tulajdon jogokat bíróság előtt is tudják érvényesíteni. Az egész Európai Unióban érvényes engedélyek ügyét erősítenünk kell, lehetővé kell tenni azt, hogy az egész belső piacon megvalósuljon, lehetővé váljon a licencek megadása. Itt egy külön terület a nyelvi kérdés. Meg kell fontolni azt, hogy a földrajzi határokon túlmenően is vannak azonos nyelvi térségek, tehát például francia nyelvi engedélyeket, licenszeket, vagy spanyol, vagy német nyelvű engedélyeket határokon túlmenően lehessen megszerezni és hogyha ez a nyelv, az adott nyelv nem csak Európában, hanem a világ más részein is beszélt nyelv, akkor megfontolható lenne az is, hogy esetleg nemzetközi téren is nem lenne lehetőség arra, hogy egy egész nyelvi térség eh, számára adjanak ki ilyen eh, licenszeket. Itt Európában sokat foglalkozunk a nyelvekkel, és természetesen a nagyon erősödne a nyelvhasználat, hogyha ezt sikerülne elérni. A harmadik rész az interoperabilitással és a technikai semlegességgel foglalkozik. A szellemi tulajdonnak biztosítani kell azt is, hogy az alkalmazott formátumokat széles körben lehessen alkalmazni, és a formátumok tartalma konvertálható legyen. Tehát ne szigeteljük el a piacokat egymástól, hanem a különböző szellemi tulajdon jogok között a lehetőség továbbra is megmaradjon a technológiai semlegességre, ez különösen az IKT szempontjából nagyon fontos, és ezekkel a kérdésekkel továbbra is hangsúlyosan kell foglalkoznunk. A KKV-k számára a negyedik pontban szólok erről, nagyon hasznos lenne egy egyablakos rendszer. Az EU-ban a licencek megadásánál egy E, szervezet legyen, amelyik tisztában van a helyzettel, mint a 27 tagállamban, és adott esetben rendelkezésre áll, hogyha az Európai Unión kívül kell garantálni a jogok érvényesítését, például európai, Európában beszélt nyelvek e, kapcsán, e, az Európai Unión kívül is biztosítaná a jogoknak a védelmét. Az ötödik pontban esetleges szankciókról van szó, amennyiben például sérül a szerzői jog, vagy sérülnek a szerzői jogok. Itt nem csak kártérítésről lenne szó, hanem a veszességek elkerüléséről, hiszen tudjuk, hogy a jogi eljárások során óhatatlanul veszességek keletkeznek, és ezért mindenképpen ezen érdemes lenne gondolkozni. Hatodikban azt mondjuk, hogy a szankciókat ki kell használni, a verseny és a kereskedelmi jog értelmében, az Európai Unióban a verseny eh, jogi jogsértések kapcsán nagyon eh, súlyos bírságokat eh, lehet kiszabni. Azt hiszem, hogy a jövőben a szellemi tulajdon területe is egyfajta olyan modellt jelenthet, ahol szigorúbban kellene fellépni, különösen a védjegyhamisítás kapcsán. Gyors, hatékony fellépésre lenne szükség a vám hatóságok részéről. Az Európai Bizottság és az EGSB szempontjából nagyon fontos lenne, hogy a hatásvizsgálatok készüljenek mindig a KKV-k szemszögéből is. Hogyha mondjuk egy nagy cég kopogtat az ajtón, az is támogatást kap, de még fontosabb ez a kis vállalatok számára, hogy segítséget kapjanak, hiszen őket sokkal nagyobb mértékben sújtják az ilyen dolgok. A Small Business Act kapcsán is leszögeztük azt, hogy a szellemi tulajdonjog területén elsőbséget kell biztosítani a kis és középvállalatoknak. Végül az utolsó poldban a védjegy és termékhamisítás európai megfigyelő központjáról beszélek. Itt javaslatokat kellene kidolgozni közös szabványosítási eljárások számára, és olyan kritériumokat kellene létrehozni, amelyeknek az alapján összehasonlítási eljárással ágazatokon átnyúlóan meg lehetne állapítani a termékek értékét. Fontos, hogy legyenek objektív adataink, és ezeket transzparens módon kell a közvélemény elé tárni, hiszen az ilyen átláthatóságnak van elrettentő hatása is, és ezzel az elrettentő hatással tudnánk azután az európai belső piacon erősíteni a pozitív tendenciákat. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni, hogy az árnyék jelentéstevő kíván-e hozzászólni. Igen, akkor Ribázi úr a következő. Frau Ribázi. Ribázi asszony javít az elnök. Not correct? Féle? Hibáztam? Öné a szó. Rossz, rossz név szerepel itt? Elnézést, elnézést kérek akkor. Rossz név szerepelt nálam. Mindegy, most már tudjuk, öné a szó. Igen, azt hiszem, azt hittem, úgy hallottam, hogy az árnyék jelentés tevőt szólította elnök úr. De mindegy. Nagyon érdekes Rübig, úr jelentése, és az első pontokban a mi szakbizottságunk számára különösen fontos kérdésekről van szó. A hatodik pontban van szó arról, hogy a verseny és kereskedelmi jog értelmében rendelkezésre álló szankciókat teljes mértékben ki kell használni. Ezt talán ki lehet egészíteni az, azzal, hogy az alapjogokat tiszteletbe kell tartani, hiszen tudjuk, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, és elég nehéz ezen a területen eh, kielégítő megoldást találni. Ez még egyik kormányzatnak sem sikerült, és nekünk sem. Tehát az tehát, hogy megteremtsük az egyensúlyt, a szerzői jogok eh, védelme és tiszteletben tartása, illetve a felhasználónak az informálódáshoz, az információhoz fűződő joga között. Egyébként nagyon jónak tartom a véleményt. Köszönöm szépen. Öcsé asszony, kívánna még valaki hozzászólni? Szilvana Kochmerin asszony. Igen, köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, ugyanis az a véleményem, hogy Rübik úr jelentése, vagy véleménye kiváló. Azok a pontok, amelyekkel a következő években még behatóan újra és újra fogunk foglalkozni szerepelnek itt, konkrét javaslatok formájában is, a szankció kérdése. Természetesen még lesz vita, kell vita, de itt van most ez a javaslat előttünk, és a különböző szakbizottságokban, a következő jogalkotási ciklusban biztos, hogy többször fogunk még foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Tehát köszönöm a véleményt, és teljes mértékben támogatni tudom. Nagyon köszönöm. Kolléga, parancsoljon, kedves kolléga. Jó reggelt kívánok! A zöldek szempontjából két fontos kérdés vetődik fel. Mégpedig az egyik a szabadalom bitorlás kérdésköre. Azt hiszem, hogy ez nagyon súlyos problémákat vethet fel. És azt hiszem, hogy elég sok olyan kérdés van, amivel még foglalkozunk kell, itt például a költségekkel mindenek előtt. Ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen költségeket költségvonzata van egy ilyen szabadalomvitorlásnak, és mindenképp tulajdonképpen megfizethetővé kell tenni azt, hogy valaki meg tudja védeni a saját szellemi tulajdonjogait. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a piacokhoz, a piacra jutás kérdésének mindig van pénzügyi pénzvonzata is. Köszönöm. Parancsoljon, kollega. Köszönöm szépen a véleményt, és köszönöm azt, hogy ilyen eh, nagy érdeklődést eh, tanúsít a termékhamisítás és a szellemi tulajdonjogok eh, kérdésköre iránt. Üdvözöljük a kezdeményezést. A bizottság tavaly elfogadott egy közleményt a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről, és különböző jogalkotási intézkedéseket is tettünk létezik az érvő, jogérvényesítési irányelv és a költségek szabályozására vonatkozó eh, nem jogszabály jellegű eh, intézkedések társulnak a jogszabályokhoz. Nagyon fontos a termékhamisítás elleni Európai Megfigyelőközpont, amiről ön is említést tett, és ön is említette, hogy mennyire fontos a kis és közép eh, vállalatok védelme, akik, amiről szintén a megfigyelőközpont gond, kell, hogy gondoskodjon. A rendelkezésre álló adatokból indulunk ki, amikor a termékhamisítás ellen próbálunk küzdeni a belső piacon. Elkészítünk majd egy éves jelentést, amikor megszületnek a szakpolitikai döntések. Szeretnénk, hogyha még jobb lenne az együttműködés a tagállamok között és a vállalatokkal is. Köszönöm tehát a véleményt még egyszer. Én is köszönöm. Ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Szeretnék még arra utalni, hogy a módosítások bejutásának határideje február 25-e, március 17-én pedig, hogyha minden rendben van, már szavazni fogunk. Térjünk rá a hatodik napirendi pontra. Ez egy jelentés a regionális fejlesztési alapról szóló rendeletben szereplő összegek, illetve a regionális fejlesztési alap hetedik kutatási és fejlesztési keretprogram egymást erősítő hatásainak a megvalósításáról borzasztó hosszú ez a cím. Hát azért is olvastam fel, mert volt időm, nincs még a teremben a jelentés előadója, Saci Makakis úr, de perceken belül itt lesz, ugyanis ő előtte, hát nem igazán tudom megadni másnak a szót, ennek nem lenne értelme, tartsunk két vagy másfél perc szünetet, de kérem, hogy ne tűnjenek el közben, mert mindjárt folytatjuk. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, es geht weiter. Kedves kollégák, folytatjuk. Nagy örömmel köszöntöm eh, Csaci Makakis kollégát. A hatodik eh, pont, még egyszer ugye nem kell felolvasnom ezt a hosszú címet, hiszen ez már megtörtént, nem akarom ezzel húzni az időt, erre tényleg nincs szükség. A szinergia hatások megvalósításáról szól a jelentés, és Makakis úr a vélemény előadója, hogyha kifújta magát, akkor megadom neki a szót, és ezt követően majd a többi kollégának is. Makakis úr, né szó. Köszönöm, elnök úr, borzasztóan sajnálom. Hát ön is ellenzi a klónozás, sajnos a doppelgengeremet, a mert nem tudtam elküldeni, én pedig nem tudtam itt lenni időben. Itt eh, egy paradigmia váltásról esik szó, hiszen amit eh, tervezünk, amikor eh, a regionális és a kohéziós politikát vezetjük össze, amit tulajdonképpen nem hozzánk tartozik, viszont a kutatás és az innovációs politika az a mi szakbizottságunk fő témája, és ez egy olyan paradigmaváltás, ami már megtörtént. Az elmúlt támogatási ciklusokban már a teljes kohézió alapban és regionális alapban lévő összeg 25%-át kapta meg az innováció és a kutatás és mindenütt, ahol ez így történt, ez gyümölcs, ez meghozta a, ez kell, a várt eredményeket, nagyon gyümölcsöző volt ez a politika. Van Niszeroy kollega és én ezért arra a gondolatra jutottunk, hogy még többre van szükség, tovább kell mennünk. A parlament fogalmazhatok talán így is, támogat minden európai intézkedést, amely a klímaváltozást próbálja visszaszorítani, és ez rendben van. De hogyha ezt csináljuk, hogyha egy, egy öntetű klímapolitikát akarunk folytatni, akkor az Unió rendelkezésére álló minden fel kell használni és a legtöbb szinergia hatást eredményező eszközök, a pénzügyi eszközök, azaz a kohéziós és a regionális alap, ezekben nagyon sok pénz van. Ezt még kiegészíteném azzal, hogy a vidékfejlesztési alap azaz az agrárpolitikának az a része, amely most erőteljesebben növekedni fog, hiszen az agrárterületen most elmozdulunk a gazdák közvetlen támogatásától egyre inkább a vidékfejlesztés támogatása felé, tehát szerintem ezt az alapot is be kellene vonni ebbe a szinergiahatás megvalósítása csomagba. Miről is van szó? Van itt több támogatási eszköz, mint például a CIP, ez versenyképesség és innováció programja, vagy a hetedik kutatási Kutatási Keretprogram, ez a világ legnagyobb ilyen programja, 50 milliárd eurót tartalmaz összefüggő kutatási programokra. Tehát vannak különböző támogatási irányelvek. Mit jelent az, hogy támogatási irányelv? Ez mindenki, aki pályázik, különböző kérelmeket kell, hogy benyújtson. És e, nincsen semmilyen egyeztetés a regionális és a struktúra politika területén. Európában vagy tagállamokban azok a területek vagy régiók, amelyek nagyon talék, találékonyak, azok megtalálják a koherenciát és a szinergiát, de ott, ahol nincsen elég tapasztalat, azok bizony lemaradnak. Nekünk itt az a célunk, hogy az EU részéről egységes támogatási kritériumokat határozzunk meg a kutatási politika és a regionális politika számára egyszerűbb így módon szinergia hatásokat elérni de a politikai célok meghatározásakor, amikor a támogathatóságot határozzuk meg, nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon az innováció. Tudjuk, hogy itt Európában csak akkor tudjuk állni a sarat a globális versenyben, hogyha ebbe az irányba haladunk. És e, ilyen e, szellemiségben kell kialakítani az eszközeinket. Néhány tagállam kifejlesztett klasztereket a kutatás és az innováció számára, akár a nanotechnológiai területén, ezt a zárvi vidéken, a saját szűkebb hazámban jól ismerem, ez a tartomány vezető a nanotechnológia területén, de említhetném a biotechnológiát, sok régióban. Azután itt van az informatika, az információs technológia. Korábban lemaradott régiók felküzdötték magukat a csúcsra oly módon, hogy nagyon észszerűen össze, egymással összekapcsolva használták fel ezeket a támogatási eszközöket. A bürokráciát áramvonalasítani kell, hogy új németül fogalmazzak, és itt már szeretnék utalni valamire, ami az FP7-esben, a hetedik keretprogramban eddig nem állt annyira a figyelem előttérében, és már a parlament a nyolcas kutatás keretprogram kapcsán kell, hogy ezzel foglalkozzon, azaz egyre több olyan emberre van szükség, akik menedzselni, kezelni tudják az innovációt és a kutatást. Ez mindig hiányzik. Állandóan arról beszélünk, hogy csökkenteni akarjuk a bürokráciát, de ez csak egy bizonyos mértékig sikerülhet, és akkor kellenek olyan emberek, akik képesek menedzselni, kezelni ezeket az ügyeket az EU-nak itt aktívvá kell válnia, hogyha a régióban dolgozókat, akik be kell, hogy nyújtsák a pályázatokat, tehát hogyha azt akarjuk, hogy ezek az emberek kapjanak valamilyen képzést, annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjanak hozzáférni a támogatási lehetőségekhez. A klasztereken kívül szeretnénk egy egységes kutatási, támogatási térséget létrehozni Európában. És itt beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne például a közlekedés területén növelni az hatékonyságot. Itt az infrastruktúra és a kutatás és az innováció együttes kezelésével valósulható csak meg. Például az infrastruktúra, ugye legyen széles sáv, hozzáférési lehetőség. Még ezen a héten lesz majd vita erről a kérdésről, a közlekedésről, és azt fogjuk látni, hogy mondjuk az elektromos mobilitás területén nem lehet előrelépni, ha nincs meg az infrastruktúra. Ezért itt a pénznek és az új ötleteknek egymásra kell találniuk. Van Nisztelrooy kollega, aki a Regionális Fejlesztési Bizottságban ül, és ott az, tehát ez az illetékes bizottság, ő a néppárt nevében dolgozik ezen a témán, és ezt, hogy elmondhattam, köszönöm, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, és kérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Winkler kollega. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, azzal kezdeném, hogy Saci Makakis kollégával messze egyet egyetértek, és köszönöm, amit elmondott. Szeretném aláhúzni, hogy amit hallottunk tőle, ez különösen fontos a régiók számára. Nagyon lényeges, hogy a kohéziós és a regionális támogatás nőjön az innováció területén. Ugye itt sok a pénz, a forrás, de sokszor ez nem működik, nem jutnak el a, nem jut el a pénz a megfelelő helyre, és ezért itt javítani kell a hozzá közpénzekhez való hozzájutást. A különböző támogatási programokkal, irányelvekkel nagyon sokan dolgoznak, de sokszor egymás mellette nem értik egymást, nem kommunikálnak, nem tudják, hogy mit lehetne összevezetni, mi tartozhatna össze ezeknek a szakembereknek eh, ugye az innovációt és a kutatást valahogy menedzselniük is kell. Egységes kritériumokra lenne szükség ahhoz, hogy az innovációt és a kutatást a különböző kutatási programokban menedzselni lehessen, és eh, ezt kellene nekünk garantálni. Biztosítani kell egyfajta egységesítést, és eh, így módon több forrás juthatna a kutatás és az innováció számára. Örülök annak, hogy az innováció és a kutatás a strukturális alapokból több pénzt fog kapni, ez nagyon pozitív dolog, és ennek a szellemében el tudunk fogadni a tervezetet. Köszönöm szépen, Büdikófer kolléga. Köszönöm, elnök úr. Az alap irányt el tudom fogadni, a vélemény irányultságát, Mindössze három dolgot vetnék fel, ahol talán még lehetne valamit javítani a szövegen. Az első pontban hát nem tudom, bár nagyon szeretem természetesen a saját régiót a, és a helyben zajló kutatás valóban nagyon kedves a szívemnek, de nem tudom, hogy valóban a regionális szinten a leghatékonyabb az innováció néhány esetben az innováció számára a regionál nagyobb keretre van szükség. És ezért talán itt egy kicsit rugalmasabban kellene ezt az első pontot megfogalmazni. Másodszorban jónak tartanám, és Saci Makakis kollega is említette ezt, jónak tartanám tehát, hogyha az innovációval kapcsolatos tendenciák kapcsán nem, kellett, nem feledkeznénk meg arról, hogy nyomatékosan meg kell említeni a vezérmotívumot az innováció kapcsán. Ez a vezérmotívum pedig a fenntartható gazdaság. És azt hiszem, nagyon hasznos lenne, hogyha egészen konkrétan megneveznénk azokat az innovációkat, amelyek a küszöbön álló ipari forradalom számára különösen fontosak. Ebből a szempontból ezt talán még ki lehetne egészíteni, de hogy mondtam, az alap irányultsága a véleménynek, ahogyan már mondtam, nagyon jó. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy ezt a kitűdő jelentést teljes mértékben támogatom. Vannak itt gondjaink. Jó jelentése van szükségünk, jó szövegre, a regionális bizottságtól is. Mert ha megnézzük a tényleges helyzetet, akkor azt állapítjuk meg, hogy problémáink vannak. Az innovációhoz szükséges tudás nincs jelen nagyon sok régióban, és a különböző létesítmények ahhoz, hogy a megvalósítás megtörténjen, nagyon alacsony szintűek, nagyon sok régióban, sok területen. A másik oldalon pedig a különböző alapok esetében az információ a problémája. A pénzösszegek a finanszírozáshoz bizony gondot okoznak. A kis cégeknek, kisebb egyetemeknek, intézményeknek gond a részvétel mert társfinanszírozás van érvényben, ez nagyon jó gondolat, de a pénzáramlás a gond. Egyébként ez az EU hibája, mert nagyon sok a késlekedés, és az EU fizet legutoljára. Mindig a kisebb partnerektől kéri az, hogy a pénzt tegyék le elsőként. Ez egy másik terület, ahol gond van. A tagállamok társfinanszírozását, illetően a matematikát nem tudom, nem ismerem. Itt azt hiszem, hogy egy eurót kell letenni, és kettőt kell visszakapni, ez nagyon jó egyenlet, de a tagállamokkal is kell erről tárgyalni. Bürokrácia, hatalmas probléma. Úgy gondolom, hogy az az elképzelés, hogy a különböző régiókban legyenek olyan személyek, akik szakemberré válnak, ez jó ötlet, mert hozzájuk lehetne fordulni, ők nyújtatnának segítséget, mert így jól ki lehetne használni a pénzt és a az időt, és így az alkalmazás minden csínyát, binyát ki lehetne ismerni. Erre is összpontosítani kell. Valamint a régiókat meg kell kérni arra, hogy legyen stratégiájuk, ez is jó gondolat. Az én véleményem szerint egyébként néhány évvel ezelőtt koordinátor voltam, régió koordinátor, segítettem a stratégiát kidolgozni és a projekt kérvényeket megírni, a jelentkezést megírni. Látom, hogy a jobb törvénykezés, jobb szabályozás, kisebb bürokrácia, ez kell, hogy legyen a cél, most látjuk a pénzügyi gazdasági válságot, a helyzetet, éppen ezért lépni kell, ehhez meg stratégiára van szükség. Ezek a jelentések rendkívül fontosak. Köszönöm. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Köszönöm. Matszárasz, kollega. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Haci Markakis úrnak ezt a jelentését, és szeretném elmondani, hogy ez a jelentés éppen egy nagyon fontos időben jött létre, éppen akkor, amikor a hetedik keretprogramnak a köztes kiértékelését várjuk majd. Tudjuk, hogy a keretprogramok fokozatosan mindig javítottuk, de még soha nem sikerült elérni egy olyan szintre, amivel elégedettek lehetnénk. Úgy gondolom, hogy ez a, ennek a jelentésnek is valami olyan lecsapolás is kell, hogy legyen, hogy a hetedik keretprogram kiértékelése és a levont tanulságok alapján már a nyolcadik keretprogramba be dolgozzunk olyan, olyan új elemeket, amelyek segítik a bürokrácia egyrészt eltávoli, eltávolítását és az innovációnak azt a fontos részét, amely a kis és középvállalkozókat fogja majd támogatni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez eh, mindenképpen egy impulzus kell, hogy legyen ahhoz, hogy a jövőben még inkább az innováció terén eh, előre tudjunk lépni, mert sokat beszélünk róla, de az igazság, hogy, hogy eh, nem az eredmény még mindig nem az, amit szeretnénk. És a legnagyobb probléma mindig nem a kutatással van, hanem a kutatás elméleti elmélet értékeinek és eredmények átvitele a gyakorlatban is. Ezzel komoly problémáink vannak és lesznek a jövőben. A régiókra régiókban ezt megoldani, ez helyes, helyes szempont szerintem, de azért le kell tudni bontani helyenként konkrét kis együttműködésekre és vállalkozók támogatására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mészáros úr és megadom a szót a bizottságnak. Nem tudom, hogy önök közül ki kíván szólni, hiszen többen képviselik a bizottságot. Öné a szó, parancsoljon. Uh, hello, sorry. Uh, yes, I'm Valeria Sinai. Az Európai Bizottságot képviselem. Nagyon örülünk ennek a véleménynek és a jelentéstervezetnek is, amit megkaptunk. Egyetértünk az általános megközelítéssel és azzal, hogy koordinációra van szüksége a partnerek között. Három munkaterületre szeretném felhívni a figyelmet. Ez egyik a szinergia, ezen dolgozunk, de nagyon sok hasonló terület van. És ha szükséges, ezekre is kitérhetek. Jelen pillanatban közös eszközöket építünk ki a bizottság különböző szolgálataiban. Az Európai Cluster munkacsoport, regionális megfigyelőközpontok. A cél az, hogy az innovációs politikákat tudjuk mérni regionális szinten, és ehhez meglegyenek az eszközök. A régiók közötti együttműködést illetően ezeket támogatjuk, de a gyors hálózatokat támogatjuk a bizottság részéről azért, hogy létrejöjjenek a különböző központok. Nagyon sok hasonló terv van a listánkon. A különböző főigazgatóságok együttműködnek és közös közleményt adtak, el, már, adtak ki már másodszor ebben az évben. Ez a közlemény két célt szolgál. Egy, stratégiai útvonalakat ad a strukturális alapokhoz, új útmutatókat, a 2020-as stratégia és az új innovációs terv fényében, valamint új lehetőségeket nyújt az innovációhoz, kutatáshoz, fejlesztéshez, az új eszközök megteremtéséhez. A lényeg az, hogy ebben az irányba haladunk mi is, ugyanabban az irányban, amelyet a jelentés és a vélemény részletezett. Március végén stratégiai jelentés fog megjelenni a strukturális alapok megvalósításáról az új útmutatókkal összefüggésben. Első alkalommal lesz vita, és minden egyes tagállam jelentés tesz arról, hogy mit valósítottak meg a strukturális programidőszakban. Ez a jelentés hamarosan napvilágot lát, és ennek alapján megérthetjük, jobban láthatjuk az, hogy milyen hatásai vannak ennek a lépésnek, és azt is, hogy valóban abban az irányba haladunk-e, mint amit reméltünk. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Csacimakis kollega akar ezt mondani valamit? Hát persze. Mindenek előtt köszönöm a bizottságnak az áttekintést, amit hallottunk arról, hogy milyen aktuális feladatok vannak. De Mészáros úr mondta ki a lényeget, a szinergia, ez a kulcs. szó. És itt valóban arról van szó, hogy most, eh, amikor a nyolcas eh, keretprogramról folyik a tervezés és egy átfogó regionális politikáról, egyébként eh, a költségvetési ellenőrzés szempontjából itt nagyon sok lesz a munka a tagállamokban, tehát most a legfontosabb az, hogy új irányba állítsuk a váltókat. Winkler kollégának is köszönöm azt, aki a stratégiai irányultságról beszélt nagy nyomatékkal, és hogyha a regionális politikában a kutatása és az fejlesztésre koncentrálunk. Én tudom, hogy ön melyik régióból jött, és ott a félvezetők nagyon fontos szerepet játszanak. Ez egy stratégiai irányultság lehet. Most ezt elveszítjük, vagy nem? Nagyon sok erőre van szükség eh, az innovációhoz, és sok pénzre is szükség van. Szászország, az ön régiója példamutató, és eh, ez, erre van szükség, ilyen klasztereket kell létrehozni. Tudom, hogy Szászország már a múltban is eh, nagyon jól felhasználta ezeket a regionális alapból folyosított forrásokat, tehát az innováció alapján is ezt kell tenni. Bidikov kollégának köszönöm a pontosítást. Igen, végső soron itt egy fenntarthatóbb gazdaságot akarunk. A fenntarthatóságot, mint kulcsot én is javaslom felvenni a véleménybe. És az eszmecsere, ugye itt most térben korlátozott, de Bütikhofer úr és én is még módosítókat benyújtunk, kiegészítjük a véleményt, mert szerintem is határozottabban egyértelműben meg kell nevezni az ipart, és a zöld iparról kell nyomatékosan szólni. Remélem még megéljük, hogy létrejön ez a zöld ipar. Azután itt van a másik legfontosabb kérdés, hogyan bánjunk a pénzzel mit kezdjünk a pénzzel. A bizottságtól dicsérő szavakat hallottunk, de azt is tudjuk, hogy a múltban nagyon sok hibát követtünk el a pénzek kezelésében. Görögország. Csak egy országot mondok, amely nagyon sok regionális támogatást kapott a múltban, és ennek csak egy nagyon kis részét fordította az innovációra és a kutatásra. Ez egyébként nagyon sikeres volt, amit erre fordítottak. Görögország annak idején

tulajdonképpen elvesztett a termelékenységét emiatt, és láttuk, hogy ez hova vezetett. Most ez az ország nagyon mélyre csúszott, és csak az információs technológia területén tudott kiválót alkotni az európai támogatásoknak köszönhetően, a kutatási keretprogramok támogatásának köszönhetően, és itt valóban az érre tört. Ez az egyetlen valóban produktív terület Görögországban. A többi turizmus, szolgáltatások, jó, és a, a több többi, az ipar többi részét a belső pénz teljesen tönkretette. Hogyha a tagállamok, és itt most elsősorban az új tagállamokhoz szólok, nagyon örülök, hogy Mészáros kollega hozzászólt, tehát hogyha az új tagállamok látják a lehetőségeket, ezeket a szinergia hatásokat, és hogyha majd csatlakoznak az euróövezethez, akkor az is lehet, hogy pehük lesz, és nem lesznek már részesei a valóban nagy produktív folyamatoknak. Görögország példája nagyon is mutatja, hogy ebbe az irányba kell elindulnunk, és szükség van jó szakemberekre, az eszközök, a források jobb felhasználásához. Képezni kell őket, máskülönben nem tudják megfelelően kezelni a pénzeket, mint a költségvetési ellenőrzési bizottság tagja, és azt mondom, hogy Görögországban nagyon sok volt a visszaélés nem tudták jól felhasználni a forrásokat. És hogyha azt látjuk, hogy most odafigyelünk a Görögországban folyó, Unióról folyó vitára, hogy mennyire hálátlanok, hát akkor látjuk, hogy itt sok a robbanóanyag. És meg kell fontolnunk, hogy az egész támogatási politikánkat nem kellene nagyon átalakítani. Szerői kollega kiment, de ő az volt az egyik kezdeményezője egy nagyon fontos kérdésnek, Eh, amit Van Niszeroy kollega emelt be a véleménybe, és kérem a kollégákat, eh, hogy ebbe az irányba mutató eh, módosításokat nyújtsanak be, és természetesen kérem, hogy szavazzák meg majd a jelentést. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Úgy látom, hogy más nem kér szót. Hogy mondjam el, hogy február 24-e déli 12 óra, az tegnap a módosítók benyújtásának határideje. Winkler korega kérte, hogy ezt egy nappal hosszabbítsuk meg, tehát 25-e legyen. Nincs problémám ezzel, hiszen ez eh, nagyon, így is nagyon rövid határidő és ha lehet, akkor ne 24-e, hanem 25-e legyen a benyújtási határidő. Elnök, bölcs javaslat, így is nagy a hektika. Hogyha senki nem ellenzi, akkor maradjunk a 25-e déli 12 órában. Eldöntöttük, akkor ezt bejelentettem. Nagyon köszönöm. Ezzel ezt a napi rendi pontot is le tudtuk zárni. És nem, tudunk, nem tudjuk folytatni, megint van egy problémánk, ugye tízre tűztük ki a szavazást, nem egy újabb pontot már nem tudunk tízig megtárgyalni, tehát tartsunk szünetet tíz óráig. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. Rátérünk a szavazásra. A hetedik napirendi ponttól kezdik a, kezdjük a szavazást. Szeretnék mondani valamit, ami nekem is személyes ügyem, de több kollega is felvetette ezt a kérdést. Most a munkánk még nem annyira megerőltető, egyre több lesz majd a szavazás, ezért arra kellene törekednünk, különösen ami a dokumentumokat illeti, úgy kellene előkészíteni mindent, hogy azok a kollégák akik nem vesznek részt egy adott munkában, és el tudják olvasni a dokumentumokat. Sokszor az a helyzet, hogy a kompromisszumos indítványokat eh, csak a szavazás előtti este vagy aznap reggel nyújtják be, és francia nyelven jellemzően vannak meg a módosító indítványok azt eh, kérem, hogy most ezt még fogadjuk el annak érdekében, hogy tudjunk szavazni, de azért a több kollega is eh, felvetette, és ezért én is ezt nyomatékosan szeretném kérni. Törekedjünk arra a jövőben, hogy a kompromisszumos indítványok elolvasására legalább egy nap álljon mindenkinek a rendelkezésére, és angol nyelven legyenek meg a módosító indítványok ugyanis nehéz elolvasni, a, ha csak franciául van meg a módosítás, akkor jön valaki, és azt mondja, hogy hát nem tudtam elolvasni, ezért nem tudok szavazni. Kérem, de most még van időnk, most még nagyobb a nyugalom, hogy ma e, in, úgy járjunk el, hát ahogyan e, ma el tudunk járni, de a jövőben ezt egy kicsit módosítsuk. Akkor, a megengedik, szavazzunk, e, mindenkinek megvan. Ugye a kártyája, próbaszavazást szeretnék elrendelni. Egy kis próbaszavazás arról a kérdésről, hogy a jövőben a <laughs> Nem, szavazunk arról, hogy süssön-e a nap. Ez a kérdés. Süss, kisüssön-e a nap, vagy sem. Nekem problémám van a szavazókártyámmal, elnök úr. Ugyanis mindenki én működik, az enyém meg nem. Nem tudom, mit csináljak. Hogy kaphatnék egy új kártyát, szavazókártyát? próbálom, próbálom, és nem működik. Hát akkor egy szavazatot még hozzá számolunk majd, szavaztunk, az eredményt látjuk, egyértelmű, <laughs> hete nem tudták eldönteni, hogy mi legyen, süssen a nap vagy sem. Hát nem tudom, kik voltak ezek a kollégák, akik nem tudtak dönteni. Jó, akkor szavazzunk, egy plusz szavazattal kell számolnunk, Rostett asszonyé az első jelentés, amiről szavazunk. A e, bizottság közleménye a rák elleni küzdelemről. Kezdem hármas módosítóval. Mellette elnézés javítja az elnök az egyes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kettesről nem szavazunk, hármas mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hárma, négyes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-asról nem szavazunk, 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-esről nem szavazunk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk néhány ellenszavazattal. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, 15-ös sokkal fogyott, 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Zárszavazás elektronikusan, tehát a végszavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást, 16-osról szavaztunk, mondja az elnök. Ellenőrizzük elektronikusan? Jó, jó, rendben van, szerintem világos volt, de rendben van. Akkor menjünk vissza, ellenőrizzük a 16-os, szerintem egyértelmű volt, de megnyitom az elektronikus szavazást. 16-osról szavazunk tehát. És egy plusz néppárt mond le önként akkor a szavazatáról. Egyel több a néppárti szavazat ugyanis. Lezárom a szavazást. Ugye világos volt. Köszönöm. Akkor most a végszavazás. Megnyitom a szavazást. Most hárommal több a néppárt. Eh, ugye eh, csodálatos gyarapodást látunk a néppárt soraiban már csak kettővel van túl sok néppártas. Már csak egyel haladunk, haladunk, jó. Akkor most szavazunk. Eredmény 46 igen, három tartózkodás. Gratulálok a kolléganőnek, elismerésünket fejezzük ki. A következő Madurell asszony jelentése, nyolcadik rendi pont, párbeszéd egyetemek és a vállalkozások között. Egyes módosítás. Mellette, ellene, tartózkodás, megszavaztuk. Hármas. Mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. E, ellenőrizzük biztonság kedvéért. Tehát a hármasról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint kettővel több a néppárt. Jó. Lezárjuk a szavazást. Itt az eredmény. egyértelmű igen, akkor a kettesről is kell szavaznunk, ugye? Igen, tehát kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatosról nem kell szavaznunk, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-esről nem szabadunk, 13-as mellette. A 13-asról sem kell szavaznunk elnézést, elnézést, akkor a 3-as kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-esről nem szavazunk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 17-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as, 19-es okafogyott, 20-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 26-os két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 elfogadtuk. Akkor már rátérhetünk a végszavazásra. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, egyre több a néppárti megint. Lezárom a szavazást, 48 igen, 3 tartózkodás. Nagyon köszönöm és gratulálok! ezzel ezt sikeresen lezártuk. A kilencedik pont jelentés a bizottság éghajlatváltozáshoz az alkalmazkodás fehérkönyvéről Matthias asszony. Jordan asszony kér szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A következőt szeretném elmondani. A néppárti eh, frakciónak a szavazó pontjánál egy mínuszjel volt, és nem is annyira azért, mert eleve ellenezzük, hanem úgy gondoljuk, hogy az üvegházhatású eh, gázoknak a csökkentése nem ide való, hanem egy másik jelentésbe kéne tenni. Köszönöm. Gut. Trotzdem gab's. Ugye szóbeli módosításról nem szavazunk. Kezdjük akkor a hetes módosítóval. Három részben szavazunk erről. Első rész mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Elutasítottuk biztonságedvéért tartózkodás, de elutasítottuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Nyolcas mellette, ellene, ellenőrizzük. Nyolcast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Eredmény Na, hol marad az eredmény? A komputernek egy kis ideje van a szükség, időre van szüksége ahhoz, hogy számoljon. Újra szavazunk, tehát még egyszer a nyolcasról ismét megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyel több a néppárt. Lezárom a szavazást. Eredmény 27 igen, 24 nem. Tehát elfogadtuk. 9-es mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es. Két részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, hm, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 12-es második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Eredmény. Hm. egy szavazattal elutasítottuk. Á, gyerekét e, még hozzá kellene számítanunk, akkor egyenlő az igen és a nem, de így is, ha szorosan is, de elutasítottuk. Thomas, kollega. Még úton van a szavazókártyám. Én hogy is szavaztam volna? Plusszal szavaznék. Plusszal hát akkor most mit csináljunk? Túl sok zöld? Nem, nem, normál esetben négyen vagyunk, és az én kártyám hiányzott. Szabad szavazni? A kérdez itt az elnök közben. Jó, akkor elfogadtuk. Ha ez így van, akkor elfogadtuk. 12-est elfogadtuk. Szorosan, de elfogadtuk. 13-as mellette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 elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21 mellette, ellene, elfogadtuk. 22-es ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as két részben szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 25, 27, 26 nem, akkor fogyottá vált. 28-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a négyest. Megnyitom a szavazást. Egyel több a néppárt. Még mindig. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 30 igen, 22 nem. Ötös mellette. Köszönöm ellene. Ellenőrizzük ezt is. Az ötöset ötöst ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Pillanat, pillanat elutasítottuk, plusz egy gyerekkel 27 nemmel elutasítottuk, hatos mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a legjobbakat. 11-es pont a közlekedés fenntartható jövője. Kancsián kollega, vagy a tízes. Elnézést javítja az elnök, még kimaradt a tízes, a mezőgazdaság, igen, a tízes, kettes mellette, ellene, nál lassabban, akkor kettesről szavazzunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas. Négy részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum 1A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9, 8, 7, 5 nem kell, 6-osról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszum 1B mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es, 11-es, 12-es nem kell, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette ellene elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, ellenőrizzük. 17-es ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es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 Elfogadtuk. Végszavadás. Megnyitom a szavadást, Lezárom a szavadást. Egyel több a néppárt. Lezárom a szavazást. Az eredmény 45, igen, 5 tartózkodás, 1 nem szavazat. Gratulálunk, köszönöm. Következő a 11-es napirendi pont, Antonio Kancsián véleménye, közlekedés fenntartható jövője, egyes. Mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük az egyest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. lezárom, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas, nem kell, négyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 7-estől a 13-ig nem szavazunk, 14-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 15-ös nem kell, 16-os mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, elnézést, 18-as elintéztük, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 21-estől 24-ig okafagyottá vált, 25-ös részenként szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Második részt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. egy néppárttal több van. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elutasítottuk. Egyetértek, még egy plusz szavazatunk van, de akkor is egyenlő az igen és a nem, ez elutasítás. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következő a 27-es ez már okafogyottá vált, 28-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 29 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 30-as mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 31 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 32-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 37-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-es mellette, csak az első rész, tehát a 42-es első rész mellette, nem. Az első rész válik pont okafogyottá, hogyha a 26-ost elfogadtuk, akkor ez már elintéződött. Rátérhetünk tehát a végszavazásra. Még egyszer akkor a 42-es, az első rész okafogyott, de a többiről szavazunk, tehát szavazunk a többiről, ki van így mellette, ellene, tartózkodás, így eldöntöttük, elfogadtuk. Még egy ügyrendi hozzászólás, Thomas. A 33-asról szavaztunk, pedig a listán az szerepel, hogy ö, okafogyottá válik, hogyha a 37-est elfogadtuk. 37-est elfogadtuk? A 33-asról nem szavaztunk, kérdezi az elnök. Elutasítottuk. Szavaztunk és elutasítottuk. Szavaztunk róla. Rendben van, akkor végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindig egy, egyel több a néppárti, mint kellene. Lezárom a szavazást. 20, 46 igen, egy tartózkodás, három nem, gratulálok, ezt is elfogadtuk és ezzel nagyon gyorsan le tudtuk zárni a szavazást. Köszönöm, mehetünk tovább a napi rendünkbe. Következő 12. napi rendi pont. Azok, akik most el akarnak menni, kérem, hogy gyorsan távozzanak, hogy az itt maradók nyugodtan folytathassák a munkát. 12-es pont. Közös balti tengeri kutatási és fejlesztési program. Itt van Léna Eck kolléganőnk, az előadó, és Léna Eck kapja meg a szót. Egy pillanat türelmet, most még túl zajosak vagyunk. Akik csak szavazni jöttek be, kérem, hogy gyorsan távozzanak. És akkor kezdhetjük a vitát. your record. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, Kedves kollégák, most pedig Léna Eck kolléganője a szó, és csak az övé, csak ő beszélhet. Léna Eck. Többieket kérem, maradjanak csöndben. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Csak várok egy pár másodpercet, hogy rend legyen itt a szakbizottságban.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 Kicsit kis, kevesebb zajjal. Köszönöm, elnök úr. Igen, akkor, amikor a közös balti tengeri kutatás és fejlesztési program legutóbb a napi rendünkön szerepelt, akkor megpróbáltam bemutatni az igazi fő érvünket a program mellett. Mindannyian tudják, hogy a balti tenger mennyire súlyos helyzetben van, és ismerik a nagyon kemény döntéseknek a hátterét is a balti tengerrel kapcsolatos stratégia ügyében, a, a tanács meghozta a határozatait, és a két biztos teljes mértékben támogatott bennünket a környezetvédelmi, illetve kutatási biztos kiállt a program mellett. Mégis maradt bennem néhány aggály az Európai Bizottsági Javaslat miatt. És nem azzal kapcsolatosak a problémáim, hogy a bónusz 169-es program esetleg nem kiváló, jó minőségű program, hanem inkább azt látom, hogy a parlament, a tanács és a biztosok akarata összességében támogat ugyan bennünket, mégis egyes részek az Európai Bizottsági jelentésben úgy gondolom, hogy tulajdonképpen nem ide tartoznak, hanem a nyolcadik keretprogramba valók lennének és a vita nem is ennek a komolyságáról folyik, vagy arról, hogy szükség van-e a bónuszprogramra, hanem hogy új elemeket is be tudunk-e ide venni. Az új elemek pedig a két fész program, a stratégia, illetve a tényleges kutatási eh, programmal kapcsolatosak. És ez egy új rész, a 169-es projektek már megindultak, és azokban ez nincsen benne. Tehát a kétfázisú bizottsági javaslat egy kicsit úgy gondolom, hogy átgondolatlan, kérleletlen. És a résztvevő kilenc tagállam egyetértett, hogy a bizottsági javaslat szerint dolgozzunk tovább és így lépjünk be a teljes kutatási programba. Fontos lenne, hogy a legjobb kutatókat tudjuk behozni, bevonni. Az első fázisból a másodikba való átmenet az lenne a cél, hogy ne legyen nehéz, hanem a lehető legkönnyebb, és ezt aláhúznám. Mert az új elemek bevonásával a kutatási projektek új elemei egyrészt jók, illetve jövőbe tekintőek, de nem szabad őket arra használni, hogy leálljanak ezek a projektek, és ezt nagyon komolyan hangsúlyozni szeretném. Azzal tudom ezt alátámasztani, hogy a parlament, a biztosok és a tanács támogatása mellett folytatni kell a munkát. A második ügy pedig, hogy a finanszírozást meg kell oldani és itt is bekerül egy új közös kalap, úgymond, egy, egy közös rész. Legutóbb ugyancsak napi renden volt, nem tudom, hogy emlékszik erre mindenki, de ez egy újdonság volt. Nagyon sok kutatási program. Igyekszik a legnagyobb teljesítményt felmutatni az úgynevezett európai hozzáadott érték terén, és ez a lényeg, a 8-as keretprogramban néhány évvel ezelőtt. A közös részsel kapcsolatos elvek teljes kidolgozása már megtörtént, és a tagállamoknak a többsége, amelyek gondot jeleztek a jogszabályi háttérrel, vagy a, az alkotmányos összefüggésekkel, egy virtuális közös kasszát szeretnének összeállítani, amit aztán adminisztrációs eljárásokkal keres, kezelnénk. De a nagy tagállamoknál, mint Németország, vagy a kisebbeknél, mint Svédország, ez azért lehet nagyon fontos dolog, különösen Svédország esetében, mert nagyon hosszú partszakasszal rendelkezünk. Ez tehát a második problémás terület, és a jelentésemben Ezekre igyekeztem felhívni a figyelmet. A jövőbe tekintő megfogalmazásokkal, illetve legutóbb elhangzott a vitában kifejtett álláspontokat is beépítettem, és igyekeztem eleget tenni a kívánságoknak, amelyek alapján Oroszországgal optimálisan együtt kéne működni, mert mindannyian tudjuk, hogy Oroszország nagy befolyással rendelkezik a balti tenger állapotára és itt az orosz kutatókkal való optimális együttműködés a cél. Minél gyorsabban, hatékonyabban együtt kell, hogy dolgozzunk velük. És itt is ki kell munkálni jogi részleteket. De már az első Bónusz Plus program, amely működik, elmondhatjuk, hogy az orosz féllel való együttműködés már is jól működik két oldalú alapon, tehát a bónusz plusz az oroszokkal való együttműködést megoldja. Részt vesznek a programban különböző tudósok, eljönnek a szemináriumokra, és igyekeznek hatékonyan közös nevezőre jutni. A bónusz plusz program tehát már is megindult és működik, eredményes, ígéretes eredményeket produkált eddig. Egy széles körű csúcs találkozót tartottunk a Balti tenger helyzetéről néhány hete, és a tudományos eredményeket bemutatták ott a kormány és államfők előtt, és nagyon jó eredménynek tartom a bónusz csúcs találkozó, a balti tengerrel kapcsolatos eredményeit. Most arra van szükség, hogy a bónusz 169-es ügyében gyors döntést hozzunk. Miért? Azért, mert a balti tenger helyzete igen-igen nehéz környezetvédelmi értelemben. Tehát nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a tudomány és a kutatás segítségével folytassuk a munkát. Mert hogyha itt hiátus keletkezik az eddigi folyamat és a 169-es program között, ami egy szélesebb körül, illetve összpontosított a program lenne, akkor a program keretében elmondanám, hogy itt nem csak a helyzet feltárására törekszünk, hanem megoldást is szeretnénk megvalósítani a Balti-tenger térségében. Köszönöm szépen a bizottság tagjainak a részvételt, és most pedig várom a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen, és most Gierek úrnak adom meg a szót az első árnyék jelentéstevőként. Köszönöm, elnök úr. Egy általános észrevétellel szeretném kezdeni. Hogyha megnézzük a balti tenger helyzetét javító javaslatokat, akkor azt látjuk, hogy ezek egy stratégiai folyamat részeként valósíthatók meg és úgy gondolom, hogy mennyiségi és minőségi ugrást kell itt elérnünk. A stratégiának természetesen ki kell terjednie, nem csak a tengerre közvetlenül, hanem annak a környezetére is. A második fejezetben a szakértői munkáról van szó. Úgy gondolom, hogy a szakértők megállapításait az Európai Bizottságnak el kell fogadnia. Aztán egy kicsit rejtélyes, homályos a megfogalmazás a közös kutatóközpont létrehozásáról. Ezt egy kicsit ki kéne dolgozni. A Balti-tenger térségében lévő tagállamok kutatási képességeinek a bővítését ugyancsak végig kell gondolnunk, mert a kutató kapacitások nagyon eltérőek, országonként erősen változnak. Egyes országokban szerényebbek a kutatási adottságok, illetve a laboratóriumi körülmények is eh, gyengébbek. Tehát ezt figyelembe kell akkor vennünk, amikor erről az úgynevezett közös alapról döntünk. És a terepen zajló kutatásokat is támogatni kell, bevonva a többi tagállamot. És ez egyes államok esetében jogi problémákat is felvet. Ezek meghiúsíthatnak bizonyos kutatásokat. Mindennek a rendezéséhez idő kell, figyelembe kell vennünk a különböző fázisoknak az alakulását is nagyon fontos, hogy megfelelő sorrendben tegyük meg a lépéseket. Ennek érdekében a kutatási prioritásokat meg kell határoznunk a balti térségben és a, a környező területek számára. Azért kellenek ezek a prioritások, hogy a megfelelő beruházásokat meg tudjuk valósítani. Egyes kutatások laborkörnyezetben zajlanak, más kutatásokra viszont csak a helyszínen lehet sort keríteni. És ez egy fontos tényező. Úgyhogy emiatt szilárd keretre van szükség, megfelelő felszerelés laborra és terepkörülményekre. Köszönöm. Elnök, Hassi asszony kapja meg a szót. Hyvät kollegat, kiitoksia paljon raportöörille oikein hyvästä työstä. Tuen hänen... Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek is az elmondottakat. Én az előadó javaslataival egyetértek, én támogatom. Az is fontos, hogy Oroszországot bevonjuk ebbe a munkába, így vagy úgy azzal is egyetértek, hogy meg kell találnunk a módját és az eszközeit ennek a munkának. Illetve, hogy fel kell gyorsítanunk az érdemi munkát megelőző előkészítő szakaszt. A bónuszprojekt már önmagában is jó, megvan a saját értéke is, és természetesen a hátteret tekintve az Európai Unió keleti stratégiájának képezi a szerves részét. Itt a szakbizottságunk vitája alapján tudjuk, hogy a balti tengerrel kapcsolatos munka az Európai Parlament sürgetésére indult meg. És alapvető jelentősége van, ezt hangsúlyoztuk kezdettől fogva. Én úgy látom, hogy tulajdonképpen nincs is jelentős nézetkülönbség ezzel kapcsolatban. Enyhébb nézeteltérések a közös alapkezelése, illetve a virtuális közös alapkezelése kapcsán jelenhetnek meg. Egy kicsit cinikusan fogalmaznék, én úgy látom, hogy egyes tagállamok majd belekapaszkodnak ebbe az érvbe, és azt mondják, hogy a közös alap nem jogszerű. A tagállam belső joga alapján és ezzel le tudják lassítani a folyamatot. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a tagállamok többsége fel tudja ezt vállalni. Működőképes megoldásokra van szükség, és el kell gondolkodnunk arról is, hogy lehetséges-e megtalálni a közös finanszírozási eljárást. hogy meg tudjunk végre állapodni erről az úgynevezett virtuális közös alapról. Egyrészt vannak közösségi szabályok, másrészt nemzeti szabályok, amelyeket mindez érinteni fog, és nagyon, különbs, nagyon nagy különbségek lehetnek a két típusú szabályrendszer között, sőt ellentmondások is lehetnek a közösségi és a nemzeti szabályozás között. Mégis közösen azért egy ilyen virtuális, közös alapban meg tudunk nyilván majd állapodni. Végül még egy kérdés, kedves kollégák. Ma délelőtt a Környezetvédelmi Szakbizottság megvitatja az ezzel a kérdéssel kapcsolatos véleményét. És nagyon valószínű az, hogy az NV majd olyan javaslatokat fog benyújtani, amelyek környezetvédelmi szempontból pontosítják ezt eh, az anyagot. De összességében eh, üdvözli az ENVI is ezt a megközelítést, hiszen mindenek a hátterében az áll, hogy a balti tenger az egyik leginkább elszennyezettebb tenger a Földön, és ezt sokan Európában nem is tudják hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Észak-Európában minden csodálatosan van megszervezve, mindenki jogkövető, és a környezetvédelem rendkívül magas színvonalú. Nos, ez az általános vélekedés eredményezi azt, és ez nehéz elhinni, de így van, a Balti-tenger a világ egyik legelszennyezettebb tengere másrészt ez az Európai Unió beltengere, és ezért tennünk kell mindenképpen valamit. Ez becsület dolga az Európai Unió számára, hogy javuljon a helyzet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Valcsidis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak ezt az átfogó jelentést, ami valóban tükrözi az ebben a körben elhangzott szakbizottsági vitákat. Néhány dologra szeretném ennek ellenére felhívni a figyelmet. Először is a finanszírozás ügyében. A 19-es módosító indítvány arról szól, hogy létrejöjjön ez az úgynevezett virtuális közös alap. Ez egy gyakorlatias megközelítés. De úgy gondolom, hogy törölni kéne a következő szavakat ebből a szövegből. Az indokolt eset kifejezést ki kellene húznunk. Aztán a szakbizottság szerepével kapcsolatban is született egy módosító indítvány, illetve az Európai Bizottság értékelése kap itt szerepet. Amennyiben negatív ez az értékelés, vagy pedig túl hosszas, akkor csúszik emiatt a program. Természetesen az Európai Bizottság hozzájárulását mindig üdvözlendőnek tartjuk, és indokoltnak is akkor, amikor lezajlott a program tehát az elfogadható, hogy az Európai Bizottság akkor szerepet kap. De ne közben. Ami pedig az Orosz Föderáció bevonását illeti, a programot alapvetően a Balti-tengeri térség országainak a munkája céljából hoztuk létre, és itt elkerülhetetlen, és sőt nagyon fontos az orosz kutatók részvétele. De talán az Orosz Föderációnak a bevonása, hogyha túlságosan teret kap itt a javaslatban, akkor gyakorlatilag oda jutunk, hogy itt nem 8 EU tagállam együttműködésről van szó, hanem egy szélesebb körnek a közös munkájára. Én azt mondom, hogy nagy lelkűen ajánljuk fel Oroszországnak a lehetőséget, hogy lépjen be a közös programba. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm. Udida kollega parancsoljon. Monsieur le Président, Köszönöm szépen, elnök úr. A magam részéről én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a fontos munkáért. Két-három észrevételt szeretnék tenni. A jelentés szól arról, hogy koordinálni kell a nyolc résztvevő tagállam tudományos köreinek a nézeteit és munkáját. És azon töprengek, hogy amennyiben az Európai Uniónak konkrét érdekeltsége van ebben a témában, illetve nyolc tagállammal kapcsolatban, akkor érdemes lenne megvitatni az euró-mediterrán együttműködéssel párhuzamosan ezt. Mert például a földközi tenger térségével kapcsolatos munkában az Európai Unió is szerepet vállalt. Tehát ehhez hasonlóan járhatnánk el. Hm. A balti térség nyolc tagállama együttműködésében is. Aztán nem is nem is csak tagállamról, hanem inkább privilegizált előjogokkal felruházott tagállamokról, résztvevő országokról beszélhetnénk, és itt már megemlíthetjük az Orosz Föderáció részvételét is egyrészt a balti tenger állapotát szeretnénk javítani, de ismét párhuzamot még a földközi tenger térséggel, például Portugália, illetve Mauritánia részvétele merült ott fel, ilyen alapon Norvégiát is meg lehetne kérdezni. A finanszírozásról pedig a kutatási program komoly problémát jelent mert a rendelet nagyon komplex. Az összegeknek a lehívása a lehető legegyszerűbb kéne, hogy legyen. Mert a tudományos közösséget egy kicsit zavarja ez az európai komplexitás. Köszönöm. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen. Következő a bizottság nevében Máti úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Először is. Én is csatlakozni szeretnék a köszönet nyilvánításokhoz. Kiváló munkát végzett a jelentést készítő képviselőasszony, és nagyon köszönöm a hozzászólásokat is itt a vitához. Röviden szeretném az Európai Bizottság álláspontját kifejteni bizonyos alapvető elemekkel kapcsolatban. Ezek nagyon fontosak a vitában. Az első kiemelendő rész a stratégiai fázisoknak az elrendelése, elrendezése ebben a programban. Ahogy az előadó asszony is felhívta erre a figyelmet, a kutatási stratégiai program sorrendje alapvető, és itt elegendő időt kell szánnunk erre a munkára, mert az elvégzendő munka a bónuszprogram keretében egyrészt nagyon fontos, másrészt viszont összetett. Tehát nem, nem kívánatos, hogy lerövidítsük a stratégiai fázist, mert ez veszélyezteti a kezdeményezés eh, színvonalát is. Hangsúlyoznám, hogy a stratégiai fázist nem úgy kell tekinteni, mint hogy mintha egyfajta zöld utat kap, mehet vagy nem mehet döntésről lenne szó, hanem arról van inkább itt szó, hogy a bónusz csapatnak meg kell határoznia egyrészt a kutatásnak a kereteit, illetve a kontinuitásról gondoskodni kell a megvalósítás során. A második pont, elnök úr, a finanszírozás módjával kapcsolatos, és a közös alap ügyében szeretném elmondani a következőt. Szeretném hangsúlyozni az Európai Bizottság határozott álláspontját mert úgy gondoljuk, hogy a közös alap az egyetlen módszer, amelyel megvalósíthatók ezek a jelentésben szereplő javaslatok. És ehhez európai szinten integrációra van szükség. Ez a legegyszerűbb módja, megoldása ennek. Hogy a kezdeményezéshez tartozó keretet fel lehessen használni, és ez adna maximális biztosítékot ahhoz, hogy minőségi kutató csapatok álljanak fel, és ezek megkapják a finanszírozást azon tagállamok részéről, amelyek tartalékolják ezeket a viszonylag korlátozott forrásokat. Tehát ezért ragaszkodunk hozzá, hogy létrejöjjön a közös alap. Talán az ügyben is mondanék még egy dolgot, hogy részint a források, részint az infrastruktúra hogy alakul. Mert a, a bizottság egyértelműen nem kívánja korlátozni az infrastruktúrát, sem a minőséget vagy mennyiséget a kutatásoknak, amelyeket el kell végezni. A probléma inkább az egyensúlya kapcsolatos az infrastruktúra formájában adott hozzájárulások eh, tekintetében, illetve a pénzeszközök, anyagi eszközök révén adott támogatás tekintetében. Tehát itt nagyon fontos, hogy az infrastruktúra egyensúlyban legyen, illetve a készpénzben nyújtott támogatás eh, fizetni kell a kutatócsapatokat, stb. stb. Oroszország kapcsán elnök úr nagyon jól elmondta az előadó asszony, hogy itt jogi problémákat is felvet Oroszország bevonása. De ahogy az eddigiekben Oroszország az érvényben lévő rendelet, tehát a hetes keretprogram rendelkezései szerint vehetne részt. Annyi eltérés van, hogy egy társulási szerződés is létezik ez Norvégia esetében például a kutatócsapat részvételét minden gond nélkül lehetővé teszi. Ennyit szerettem volna elnök úr elmondani a fontos kérdésekről. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság a konstruktivitás jegyében folytatja majd az egyeztetést az Európai Parlamenttel és a tanácssal. Megfelelő időben köszönöm. Nagyon köszönöm. Hadd említsem meg, hogy az előadó asszony kér ismét a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden tisztelt kollégának a kommentárokat és a támogatást. Egyetértek a legtöbb aggodalommal és az önök által felvetett kérdésekkel további ülés lesz majd még az árnyékjelentéstevőkkel és az érdekelt felekkel, megnézzük, hogy hogyan lehet ezeket orvosolni. Ami Norvégiát illeti, egyetértek. Valóban fontos, hogy megtaláljuk azt a fajta struktúrát, amely működik a földközi tenger esetében, a balti tenger esetében, amelyek hasonlóak és ugyanolyan hatékonyak, és összpontosítanak a tengeri környezettel kapcsolatosan Norvégiának igen magas szintű kutatásai vannak. Meg fogjuk nézni, hogy ezek hogyan illeszkednek bele a terbe. Egyébként Norvégia nem akar részt venni, így határozott, de éppen most fogadok ma délután egy csoportot a Norvég Parlament képviselőit, és fel fogom vetni ezt a témát nekik. Ami az Európai Bizottság megjegyzéseit illeti, nagyra értékelem ezeket, és ami Mati urat illeti, szerintem hozzá kell fűzni mindezt a szöveghez, és a soron következő tárgyalásokhoz remélem ez minél hamarabb megtörténik, vagyis bele kell venni a szövegbe, hogy a második fázis az inkább csak állapotfelmérést jelent, és támogatási formát. Ezt valóban írásban bele kell venni a szövegbe, mert a tudományos közösség meglehetősen ideges, akkor, amikor a finanszírozásról van szó. Szeretnénk ha részt vennének, és teljes erővel hozzájárulnának, teljes tudásukkal ehhez a projekthez, úgyhogy erről még beszélni fogunk. Ami a közös alapot illeti, ezt a kutatási program során vettük bele a projektbe. Ez nehéz, mert a tagállamok még nem igazították hozzá a jogszabályaikat a nyolcas esetében ezt biztos meg fogják tenni, még van erre néhány évük. Most azt rögzítettük, ami a mai helyzet, a legjobb helyzet. Nem akarjuk, hogy az összes állam részt vegyen, vagyis akik részt vesznek, azok szeretnénk, hogyha mindent megtennének hatékonyság érdekében már erről szó volt. Németország esetében meg kell találni a megfelelő szövegezést ahhoz, hogy részt vegyenek a lehető legjobban. Itt egy virtuális közös alapról van szó, ez azt jelenti, hogy támogatni kell az elveket és a hozzáadott európai értéket, de a szubszidiaritást is alkalmazni kell a e területen. Ezt az első három program esetében megoldottuk, úgyhogy a negyedik esetében is szerintem meg kell oldani. Látom, hogy a bizottság búlogat, úgyhogy a mostani vitának nagyon jó az eredménye, ami az infrastruktúrát és a természetbeni hozzájárulást illeti. Igen, ez nehéz, tudjuk, hogy ez nehéz a résztvevő államoknak. Itt is megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb lehetőségeket, létesítményeket használjuk, és plusz készpénzt szerezzünk ott, ahol szükséges. A, ami a természetbeli és a készpénzbeli hozzájárulást illeti, a projekt nagyon jól működik, úgyhogy ugyanezen az alapon akarunk itt tovább menni. Ami Oroszországot illeti, vannak nehézségek. Tudjuk, hogy az EU általános megállapodást szeretne Oroszországgal, amelyben nem csak a kutatás és a kultúra szerepelne, hanem az energia is, hiszen ez is nagyon fontos a mi szakbizottságunknak. Ez a mostani helyzet. Ha megnézzük a legutolsó bónusz csúcst, Helsinki-ben tartották néhány héttel ezelőtt. Oroszország esetében szó volt a részvételről. Maga Putyin úr vett részt, annyira fontosnak tartják mindezt, és ígéreteket tett orosz oldalról. Erre is építenünk kell. Vagyis a bónusz projektnek ők prioritást adnak, ez jó kiinduló pont a jövőre nézve, és a mai vitánk is az. Ami az ütemtervet illeti, az megvan, ezt fogjuk követni. A spanyol elnökség teljes mértékben támogat bennünket. Azt mondták, hogy oda fognak figyelni arra, hogy a jövő heti kutatási tanácsülés minél jobb eredményeket hozzon, és hogy a plenárison szavazhassunk, ha lehet, már júniusban itt a parlamentben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Módosítók benyújtásának határideje március 3-a. Ezzel ezt a pontot is lezárhatjuk. 13. pontra térhetünk rá, a bizottság zöld könyve a biohulladék gazdálkodásról, és Giles Chichester kollega az előadóivé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Remélem, nem jelentős az a szempont, hogy 13-as számot visel a renden ez a vélemény, szerencsétlen szám, de ez a kérdés, amivel foglalkozunk, az szerencsés, és nem egy bal jóslatú dolog. A Környezetvédelmi Szakbizottság is véleményt alkott. a bizottság biohulladék gazdálkodásról szóló zöld könyvéről. A javaslatok között, amelyeket én fogalmaztam, illetve mi fogalmaztunk meg, a mi kompetenciánkra koncentrálunk, azaz az energetikai hasznosítás lehetősége a biohulladék kapcsán. Ez húzódik végig az egész szövegen, ez áll a középpontban. A legfontosabb dolog itt az, hogy bátorítsuk ennek a erőforrásnak a hasznosítását energetikai célokra. Az EU általában is arra törekszik, hogy megújuló erőforrásokból nyerjen minél több energiát, és csökkentse a széndiokszid kibocsátásokat. És hogyha fogalmazhatok így, erősítsük az ellátás biztonságát, hiszen a biomassa jellemzően belső hazai forrás. Semmi bonyolult dolog, ellenmondásos dolog nincs ebben az anyagban, de érdeklődéssel hallgatnám meg a kollégák eh, gondolatait, ha vannak ilyenek. Remélem, hogy a véleményünket sikerül majd eljuttatnunk eh, a környezetvédelmi szakbizottságban ülő barátainkhoz is. Hogyha most ki kellene emelnem néhány szerintem különösen fontos kérdést. A hetes és a nyolcas valószínűleg eh, a leglényegesebbek. A hetedik pontban Szó van arról, hogy milyen fontos hozzáférni a főhálózathoz az ilyen hulladék előállító vállalatoknak. A nyolcadik pontban pedig azt mondjuk, hogy fontos, hogy minden technológiai opció nyitva maradjon, hiszen itt eh, még nagyon nagy tere van az innovációnak, a technológiai fejlesztéseknek, eh, és ennek eh, új munkahelyek létesítése is lehet a következménye, az eredménye. Csak ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, köszönöm. Elnök, köszönöm, Van Brent kolléganő. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a véleményt, mert nagyon fontos elemek vannak, amelyeket támogathatunk minden bizonyal, de több területen, különösen két területen a bizottság nagyon fontos véleménye, amelyen az energetikával foglalkozik, még erősítésre szorul. Az első szempont az a függ össze, hogy hát sokan egyetértünk abban a vízióban, hogy milyen legyen a hierarchia a hulladék kezelésében. Ezt mindenki ismeri, a megelőzés az első, azután az újrahasznosítás, a recycling, és utána az utolsó esetben emel, e, használ, élhetünk csak a lerakók lehetőségével. A biohulladék esetében azt jelenti, hogy első helyen eh, sok a tagállamokban azon kellene gondoskodni, hogy eh, még eh, mindig a, so, nagyobb legyen a komposztálás, a zöldségek, a gyümölcsök esetében és az élelmiszer ipari hulladék kapcsán, hiszen Fontos az, hogy összegyűjtsük az ilyen hulladékot, és ezeket sokszor a talajjavítási célokra is lehet hasznosítani, a talaj minőség romlásának, az eróziónak a megakadályozása céljából, és ezt követően a másik lehetőség a biogáz előállítás. Ez is nagyon fontos, és ez is támogatandó víziója, elképzelése az előadónak. A második pont, és talán itt kevésbé értek egyet az előadóval, azt javasolnám, hogy kérdezzük meg, a, kérdezzük meg a bizottságot, vagy kérjük arra a bizottságot, hogy a biohulladékról egy új külön irányelvet dolgozzon ki hiszen ha azt mondjuk, hogy a biohulladék hosszú távú fenntartható hasznosítása a célunk minden tagállamban, akkor erre egy külön elképzelésre, egy külön irányelvre van szükség, külön célkütűzéseket kell meghatároznunk a biohulladék esetében. Ez nagyon fontos a level playing field szempontjából is, hogy legyenek egyenlő játékszabályok. A több tagállamban nagy beruházásokra van szükség, a hulladék feldolgozásához, és ezért ez az irányelv kell, hogy foglalkozzon a beruházások támogatásával is. És ez az irányelv hozzájárulhat a level playing fieldhez, hozzájárulhat ahhoz, hogy az új tagállamok is egyenlő esélyeket kapjanak. A meglévő, a létező hulladék keret határozat ezt a célt nem tudja, ennek a célnak az elérését nem tudja biztosítani. Ezért egy új irányelv kell Eh, hogy megszülessen, hívjuk fel a bizottságot arra, hogy terjeszen elő egy új irányelvet. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e szólni? Bizottság. Kíván valaki hozzászólni? Ennél a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Ami a keret irányelvet illeti és a különböző hulladékok hierarchiáját, ezzel kapcsolatosan nem kívánok túl sokat mondani, hiszen ez világosan szerepel az irányelvben. Itt a az újrahasznosítást, az energiára való felhasználást, majd pedig ezt helyezzük előnybe, és csak a legutolsó helyen áll a lerakóban elhelyez. És ez benne van a keret irányelvben. A második pont, kell-e egy külön irányelv, vagy kell-e a keret irányelvet módosítani. Mint tudják, most fejezzük be a hatásvizsgálatot, különböző lehetőségek a biohulladékok felhasználása esetén, ez hasonlít a zöld könyvhöz, különböző lehetőségeket, az előnyt, a hátrányt vizsgáljuk, és a jogi eszközöket azért, hogy a célt elérjük. Most még nem tudok végleges eredményekről beszámolni. Nem sokára befejezzük ezt a, befejezzük ezt a hatásvizsgálatot, és majd megnézzük, hogy a különböző jogi eszközöket esetleg hogyan kell megváltoztatni. Köszönöm. Giles Chichester kíván még szólni? Igen. Köszönöm, elnök úr. Ha lehet, válaszolnék arra a felvetésre, hogy kérjük, hogy készüljön egy külön irányelv erről. Azt hiszem, hogy a bizottság ezen még gondolkozik, és fontos, hogy ezen gondolkozzon a bizottság, megfontolja ezt az elképzelést, de azért talán itt elővigyázatosan kell ezzel eljárnunk. A saját tapasztalataimra hagyatkozom dél Nyugat-Angliában, ahol szelektáltan gyűjtjük a hulladékot, különböző ilyen hulladékgyűjtési rendszert eh, próbáltunk megvalósítani. Az egyik például eh, biológiaiak lebontható hulladékot két hetente eh, gyűjt, és vannak olyan önkormányzatok, ahol hetente történik ennek a hulladéknak az összegyűjtése. Ez ilyen is veszélyt jelenthet, hogyha túl sokáig rothad az ilyen biohulladék valahol megvan annak a kockázata, hogyha jogszabályt alkotunk, és ennek a hatája alá bevonjuk az összes biohulladékot, akkor lehet, hogy több bajt okozunk ezzel, mint ahány problémát megoldunk. Ugyanis szeretnénk arra bátorítani az embereket, az alacsony szinten, helyben, hogy komposztáljanak, és ilyen módon történjen a biohulladék hasznosítása, a talajba kerülve. És hogyha bevezetünk egy olyan rendszert, ami kiterjed az összes biohulladékra, akkor fennállnak a veszélye, hogy túlszabályozzuk ezt a kérdést. Ezért habozom egy kicsit e tekintetben. Elfogadom ezt a hierarchiát, de úgy gondolom, hogy az a hulladék, amivel nem tudunk mit kezdeni, amit nem lehet, amik a keletkezését nem tudjuk megelőzni, amit nem tudunk újrahasznosítani, vagy újrafelhasználni. Nos, ezt erőforrásnak kell tekintenünk, ezt a hulladékot, és ebből energiát kell előállítanunk az ártalmatlanítás kapcsán, ennek eredményeképpen. Persze Örömmel várok majd Van Bremt asszonytól módosító indítványokat, és akkor ezt majd tovább megbeszélhetjük. Nem ellenzem, amit javasol, de nem is tudok igazából lelkesedni az ötletért. Elnök úr, mi a határidő? Módosítók határideje. Hát március 17, ugye nagy meglepetés a módosítók benyújtásának határideje? Nem? Nem? Ez változott? Elnézést. Február 25, tehát ezen a héten, déli 12 óra. A szavazás lesz eh, március 18-án. Köszönöm, akkor más nem kíván hozzászólni, ezzel már befejeztük a munkát, és ugyanebben a vidám körben találkozunk délután.